Il presidente. Az elnök. Adesso la foto. mesdames et messieurs les députés c'est avec beaucoup de. tisztelt eh, képviselő! itt most az európai parlament eh, előtt eh,